Mielőtt elkezdjük a szavazást, engedjék meg, hogy bejelentéseket tegyek. Soren Bo Sondergaard úr közölte velünk, hogy 2014. február 5-i hatállyal az Európai Parlamenti képviselői mandátumáról lemond. Az eljárási szabályzat negyedik cikkeinek harmadik bekezdése alapján a parlament elfogadta 2014. február 5-i hatállyal mandátumról való lemondást, és a parlament e tényről értesítette az illetékes nemzeti hatóságot. Hölgyeim és uraim, most pedig megkezdjük a szavazást. Napi rendünkön elsőként Moreira úr jelentés